amiket elfogadottnak tekintjük. Most pedig a négy napos ülésszak napi rendjének változásáról beszélhetünk. A január 20-án a 137-es cikk alapján az elnök értekezlet határozott a napirendről. A hétfői napra vonatkozóan nincsenek változások. Hát a e, hétfői rend változatlanul szerepel az önök dossziéjában. A keddi nappal kapcsolatban a zöldek és a liberálisok azt kérték, hogy az Európai Bizottság alelnöke, a külügyi főképviselő asszony tegyen nyilatkozatot az oroszországi jogállamisági helyzetről a keddi délelőtt folyamán. Szeretném megadni a szót most Harms asszonynak, hogy adja elő ezt a kérést. Äh, Elnök úr, az a véleményem, hogy egyrésztről a Hodorszkovszki eset tapasztalata alapján mindenképpen vitáznunk kellene arról, hogy mi a helyzet a jog érvényesülésével Oroszországban, de azt hiszem, hogy a Duma az orosz parlamenti választások miatt is, amelyek őszre vannak előre, előirányozva, jó okunk van arra, hogy nagy keleti szomszéd országunk helyzetével foglalkozzunk. Azt hiszem, hogy ez éppen aktuális, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy egyáltalán foglalkozunk-e a szomszéd országokkal egyenlő, vagy elégséges mértékben az emberi jogok érvényesítésével, a sajtószabadsággal és a többi, hiszen nagyon sokan önkritikusan tették fel a kérdést, hogy Egyiptom, Tunézia vonatkozásában mindig arról vitáztunk-e, ami szükséges. Nem szeretném, hogyha ilyen hanyagság lépne fel a saját kontinensünk keleti részével kapcsolatban, éppen ezért amellett érvelek, hogy feltétlenül ezen a héten a jogszerepe Oroszországban napirendi pontot holnap tűzzük napirendre. Köszönöm. Köszönöm. Ferostat úr szeretne a kérelem mellett szólni. Szeretném támogatni Rebecca Harms kérelmét, és szeretném elmondani, hogy amióta az elnök értekezleten ezzel a kéréssel előálltunk, és most itt a plenárison, egyre nagyobb nyomást gyakorol ránk az orosz partner, hogy ne legyen ilyen nyilatkozat. Oroszországban egy jogállami konferenciát felkeresett egy hatósági személy, és azt mondta, hogy ne erőltessük ezt a témát. Úgy gondolom, hogy ez nem az oroszok hatáskörébe tartozik ezt eldönteni, hanem a mi parlamentünk hatáskörébe. Kíván-e bárki ellene szólni, Szeverin úr? Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, én vagyok a jelentéstevője az Oroszországgal való kapcsolatoknak, és tájékoztassam önöket arról, hogy egy nagyon alapos folyamatot indítottunk be, aminek keretében minden komoly témát áttekintünk az orosz kapcsolatokban. A külügyi szolgálat képviselőjét és az orosz kormány képviselőjét is meghallgattuk. Március másodikán egy másik nyilvános meghallgatást tartunk, eh, ahol eh, az oroszországi kapcsolatok minden fontos aspektusát áttekintjük. Március második hetében azt tervezzük, hogy átfogó eh, szöveget fogalmazunk ajánlásokkal, ehhez módosítókat lehet benyújtani, és a plenárison a főképviselő asszony jelenlétében erről vitát folytatunk, úgy tudjuk egyébként, hogy a főképviselő asszony ezen a héten nem tud eljönni. Ezért úgy gondoljuk, hogy anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk, hogy mennyire fontos, vagy tagadnánk, hogy mennyire fontos ez a téma, kérem, hogy hadd folytassuk le ezt az egész folyamatot, hogy egy megalapozott vitát folytathassunk le, és jó döntést hozhassunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, most szavazni fogunk. Ügyrendi kérdést tessék. Van valami, amit nem értek. A múlt héten az elnöki értekezleten azt mondtuk, hogy márciusban lesz egy Oroszország vita, amin Eston asszony jelen lesz. Aztán az elnöki értekezleten azt mondtuk, hogy Oroszországról vitát kell tartani, mert Putyin úr eljön a bizottsághoz, barozó úrhoz. Ma délután azt az információt hallottam, hogy Putyin úr nem jön a bizottsághoz. van -e erről információja önöknek, vagy nincs? Minden esetre csak a múlt héten kértük, kértük a vitát azzal, hogy Putyin úr jön, és hogy márciusban állásfoglalást készítenénk. Szeretnék további információt kérni. Tehát ez egy ügyrendi kérdés volt, hogyha ön is ügyrendi kérdést akar feltenni. Nem. Jó, akkor most szavazni fogunk. Tehát most szavazunk. Megkérdezem, hogy ki van a zöld liberális indítvány mellett kérem jelezze, aki mellette van. Ki van az indítvány ellen? Ellenőriznünk kell, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. Elfogadásra került ez az indítvány, hölgyeim és uraim. A bizottság alelnöke az Európai Unió külpolitikai főképviselője az oroszországi jogállamiság helyzetéről harmadik pontként kedd délelőtt nyilatkozatot fog tenni. állásfoglalási indítványok benyújtására február 15-e 10 óra a határidő a módosítók és közös állásfoglalási indítványok benyújtásának határideje február 16-a szerda 10 óra. A közös állásfoglalási indítványokhoz való módosítók benyújtásának határideje pedig ö, szerda 11 óra, tehát február 16-a 11 óra. És a szavazásra csütörtökön kerül sor. Tehát a szavazásra csütörtökön kerül majd sor. Továbbá van egy másik javaslatom is keddel kapcsolatban. A néppárt kérte, hogy vegyük bele a napirendbe a bizottság nyilatkozatát a lampedusai helyzettel kapcsolatban. Mario Mauro úr szeretné ismertetni nekünk részletesen ezt a kérelmet. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr, ahogyan helyesen emlékeztetett arra, hogy korszakos eseményeket élünk át, hiszen a migrációs áram Európa irányába rendkívül mértékben megerősödött. Lampedúzát sújtja mindenekelőtt most ez a rendkívüli migrációs hullám, de egész Európát cselekvésre hívja fel ez az esemény. Ez a destabilizációs folyamat, ezek a változások, amelyek az egész Magreb, vezetett övezetet érintik. Tehát abszolút sürgősnek és fontosnak tűnik számunkra, hogy az Európai Bizottság hozzászóljon ebben a kérdésben, nem csupán a humanitárius kérdésekre vonatkozóan, hanem a stratégiai jellegű kérdésekre vonatkozóan is, melyek szerint a mediterráneummal kapcsolatos politikánkat felül kell vizsgálni. Emiatt tehát kérjük, hogy kedden tartsunk egy külön vitát a délután folyamán, más biztos asszony részvételével, és kérjük, hogy a bizottsághoz intézett kérdések idejét fél órára csökkentsük a kérdés sürgősségére tekintettel. Köszönöm szépen. Schulz elnök úr szeretné támogatni. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, szociáldemokrata frakcióként ugyanezzel a kérelemmel élünk. Minden esetre Mauro kollégának, illetve a parlamentnek azt ajánlanám, hogy kicsit pontosabban fogalmazzunk, hiszen hatalmas a migrációs áram, és Olaszország, valamint a földközi tengeri egyéb országok túlságosan nagy feladat néznek szembe, egyedül ezt a problémát nem tudják megoldani. És bizonyosan Olaszország nem lesz az egyedüli ország, amely a tömeges bevándorló áramlattal kell, hogy szembenézzen, mert a Görögország, Spanyolország is belátható időn belül szembesül majd ezzel a problémával. Éppen ezért az lenne a kérésünk, hogy a vita címét pontosabban fogalmazzuk meg. A bizottság állásfoglalása az azonnali intézkedésekkel kapcsolatban az EU részéről Olaszország és egyéb országok támogatása céljából, egyéb EU-s országok támogatása céljából, amelyeket érint a bevándorlási áramlat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ki az, aki ellene szeretne szólni ennek a kérelemnek? Ki az, aki ellenzi? Contra. Nobody. Senki sem. Kedves kollégák, akkor most szavazunk, ki az, aki amellett van, hogy vegyük fel a kérelmet, fogadjuk el a kérelmet. Először ki, ki az, aki szeretne ellene felszólalni, ellen, elnézést kollégák, most arról szavazunk, tehát most a javaslatról szavazunk. Tehát ki az, aki támogatja a javaslatot, ki az, aki ellenzi. Köszönöm. Kedves kollégák, akkor ezt a pontot elfogadtuk, és felvettük a napirendre. Második pont lesz a szerdai napirendünkön, a délutáni ülésen. Tehát ez lesz a második, illetve a ö, kett délutáni pont ö, napi rendelben lesz. Tehát kett délután és így a kérdéseket pedig elhalasztjuk 17-től 19 óráig. Most pedig a címéről fogunk be, vitázt folytatni ennek a vitának. Ügyrend, ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mellett, Schulz úr javaslata mellett szeretnék szólni. Marokkótól Szíriáig 5000 kilométeres partszakasz van, és ez a kilométerek, ezek mind humanitárius kockázatot képeznek. Nem lehet nem arról van szó, hogy segíteni fogunk-e az olasz kormánynak, hanem arról van szó, hogy kontinensként ezt a kontinentális kockázatot kínáljuk-e igen, igaza van, mondja az elnök, igaza van, és már erről szavaztunk, és a válasz az igen. A plenáris azt mondta, hogy igen, tehát minden rendben van. Most pedig, kedves kollégák, meg kell határoznunk ennek a vitának a címét. A szocialisták azt javasolták, hogy a címe a az Európai Unió támogatási eszközei Olaszországnak a bevándorlási áramlás okán. Schulz elnök úr azt hiszem, hogy egy módosítást kíván. Köszönöm elnök úr, megpróbálom pontosan megfogalmazni. Jó lenne, hogyha a bizottság nyilatkozatot tenne az azonnali intézkedések tárgyában az EU részéről, Olaszország és egyéb érintett államok támogatását céljából a jelenlegi migrációs áram leküzdését illetően. Rozumiem. Proponowany tytuł jest następny. Igen, tehát akkor a, a következő a javasolt cím a bizottság, az Európai Bizottság bemutatja azon támogatási eszközöket, amelyek Oroszország irányárulhatnak, illetve más országok irányába, amelyeket hirtelen bevándorlási hullám érint. Ki az, aki támogatja ezt, az, ezt a címet, hogy a vitáknak ez legyen a címe? Ki az, aki ellene van? Köszönöm. Tehát akkor elfogadjuk ezt a címet elnyomó többséggel fogadtuk el ezt a címet. Hölgyeim és uraim, szerdára nem kértem módosítás iránti kérelmet, rátérünk a csütörtökre. Itten egy kérés érkezett, hogy a kérdések órájába vegyük fel az európai Julian assange kapcsolatos európai elfogadó parancsot. Ki az, aki ezzel kapcsolatban kíván ö, ö, állást foglalni? Tisztelt elnök úr, nem arról van szó, hogy Assange úr ö, ö, ö, bűnöse vagy sem, hanem az európai elfogadó parancsról van szó, amit politikai célokra használnak fel. Az európai elfogadó parancs lehetővé teszi, hogy bármelyik európai állampolgár ö, megadja magát, és prima facie Apache bizonyítékokkal. Tehát az európai letartóztatási parancsnak különböző lehetőségeket ad arra, hogy politikai disszidensek ellen is felhasználják, és hogy visszaélve használják ezt az állítólag Svédországban elkövetett bűnökről van ez szó, vagy pedig arról, hogy az Egyesült Államoknak kiadják egy európai állampolgárt. Nagyon fontos, hogy ez világos legyen, és eldöntsük, hogy visszaéltek-e, illetve nem megfelelően használták-e fel ezt az elfogadó parancsot. És ezt valamennyi politikai szempontból meg kell vizsgálni. Kérem, hogy szavazzák meg. To chciał się wypowiedzieć za Köszönöm szépen. Ki az, aki szeretne mellette szólni? Hercogasszony. I just like to tell that in 2000... Tisztelt elnök úr, szeretném elmondani, hogy 2004-ben egy, 2000, egy ír állampolgár 2004-ben halálos autó, közlekedési balesetet okozott. Egészen múlt szerdáig kellett várni, hogy megszülessen az írhatóságoknak az a döntése, hogy ezt a vezetőt visszaadják Magyarországnak, és bíróság elé állíthassuk. Tehát nagyon fontos, hogy itten szorosabb legyen az együttműködés, mert egyébként az áldozatoknak nagyon sokáig kell várniuk. Tehát ennek az eljárásnak nagyon sokat kell erősíteni, és természetesen támogatjuk. Proszę Państwa, proszę o spokój. Kedves kollégák, kérem, hogy maradjanak csendben, ki az, aki ellene szeretne szólni ennek a kérésnek? Tehát ki az, aki ellene kíván szólni? Ellene. Oké. Ja. Ja. Oké. Yes, please. Herr Präsident. Elnök úr. Egy ügyrendi kérdés tisztázását illetően nem tudom, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy Európai Parlamentként egy alapvető vitát folytassunk le az Európai Elfogató Parancsról, amit le lehet folytatni, lehet ez ellen lenni, de nem tudom, hogy egy folyamatban lévő eljárás esetében a parlament állást foglalhat-e, hogyha ez így van, akkor lenne még néhány eset, amit itt előhozhatnánk és amiről beszélhetnénk, de én azt tanácsolnám, hogy a zajló folyamatot illetően a parlament nem, lehet, nem teheti ezt a vita tárgyává. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Tehát akkor most szavazunk erről a javaslatról, tehát az EDF eh, frakciónak a javaslatáról van szó, ez a napirenden szerepelt, tehát az a kérdés, hogy az Európa, a Julian Assange elleni európai elfogadó parancsot támogassuk-e mellette, ellene? Tehát a javaslatot elutasítottuk, ezáltal meghatároztuk ennek a plenáris ülésnek a napirendjét, és akkor most rátérünk a következő napirendi pontra, és szeretném, hogy megkérni önöket, hogy mindenki maradjon a helyén. Természetesen a teremből kimehetnek, de tegyék ezt csendben, vagy maradjanak a helyükön. Kedves kollégák, egy percet adunk önök